Good evening, colleagues. Um, we begin with our chair's announcements, the linguistic profile. Unfortunately, today we don't have... Sajnálatos a módon ma Dánból, Máltaiból, Horvátból és Gélből nem kaphatnak tolmácsolást. A második bejelentésem ma este a delegált jogi aktusokat illetően november 8-án a parlament kapott egy javaslatot, a C22-10-es közösségi javaslatot illetően, a vízumoknak a helyettesítését illetően. Ennek a jogi aktusnak a tartalmáról mindenki november 10-én kapott egy belső hírlevelet, és megkapták a határidőt is, ha ellenvetése van. Hogyha ellenvetésük van, akkor kérem a titkárságot tájékoztassák november 24 előtt. És Koreca Bilt asszony jelentéséről pedig 8 órakor, 20 óra 00-kor szavazunk. Úgyhogy kérek mindenkit, hogy hozzááll a szavazókártyáját addigra. Engel úr, úgy látom itt van, úgyhogy haladhatunk is tovább a hármas napi rendi pontra. Egyébként mindenkit emlékeztetnék, hogy kizárólag egy órás a mai ülésünk, és a hármas tartalmi pont az alapvető jogok Európai Uniós helyzetéről 2016-ban. Ez a témánk. Engel úr november 19-én, aki ennek a jelentésnek a jelentéstevője, egy 596 módosító javaslatot kapott tervezettet nyújtott be, és most erről fogunk hallani tájékoztatót Frank szó. Köszönöm szépen, Claude. És valóban jól mondtad, Félig örülök, hogy 596 módosító érkezett. Igazából egy négy számjegyű számot vártam, de mégis az 596 elég munkát ad azért, hogy kompromisszumos módosítókat kovácsoljunk. Azzal kezdtem, hogy vannak technikai korlátai a jelentésnek, és van politikai üzenete van, ezért a jogállamiságra, a migráció és integráció kérdésére akartam koncentrálni. Úgy tűnik, hogy nagyon sok módosító is ezt a két területet célozza meg. Az rendben is van, legalább kompromisszumot tudunk kötni. Ám az is nyilvánvaló volt számomra is, hogy lesznek vitatott területek, olyan kollégák vetettek fel kérdéseket, akik más területre szeretnének fókuszálni, mint én, és hát az ő javaslataikat is figyelembe kell vennünk. Itt a kisebbségi csoportokról is beszélünk, szexuális orientációt illetően is, és etnikai értelemben is. Nyilvánvalóan felkarolok nagyon sok javaslatot. amelyet ezekkel kapcsolatban tettek. Aztán a gyermekek helyzete. Természetesen ezzel a témával is foglalkozom. Aztán felmerült az a kérdés, hogy esetleg nagyon hosszú lesz a jelentés. Én megpróbálom ezt elkerülni, és közben nagyon nagy számú módosítónak helyt adni. Látni fogják, hogy szerdán az árnyék jelentés tévők ülésén megpróbálom majd még rövidíteni a jelentést, olyan elemeket kivenni, amelyek tartalmilag nem gazdagítják, de ugyanakkor hosszabbá teszik. Tehát megpróbálom rövidebbre faragni a jelentést. Végül, amit csak tudok, felkarolok javaslatot, persze. Ez nem egy ideológiai kérdés, vagy pártpolitikai kérdés, hanem egy olyan kérdés, amit úgy döntöttünk, hogy intézményi szinten kezeljük. Az egész Európai Unióban az alapvető jogok kérdése nem tisztázott. Egyetlen tagállam sincs, amelyet ne kritizáltunk volna ez ügyben. Ezért, azért, ezért ezt a foglalkoznunk kell ezzel a témával, és még a szavazás után is folytatni kell a munkát és ezzel köszönöm is elnök, köszönöm szépen Frank. Az árnyék előadóknak is köszönöm, hogy eljöttek ma annak ellenére, hogy Strasburgi hétfő kerül megrendezésre ez az ülés Cecil, szocialisták részéről. Grazie Claude. Ringrazio anche il relatore per eh, la sua presentazione. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen ezt a bemutatót is. Szeretném emlékeztetni a kollégákat, hogy nagyon is egyetértek az éves jelentés, a 2016-os éves jelentés felépítésével, ami egyszerűsített és jobban az a tényekre összpontosít. Viszont ezzel kapcsolatosan el szerettem volna még mondani, hogy nem szabad annyira rövidíteni, hogy a tartalom sérüljön. 600 módosított nyújtottak be. A jelentéstevő bizonyára be tudja ezeket építeni a jelentésébe, anélkül, hogy szükségtelenül ismár, ismétlésekbe bocsátkozna. Azért ez a 600 módosító mégiscsak rengeteg. Vannak alapvető kiegészítések, például a jelentéstervezetben megfogalmazott prioritások tekintetében én a jogállamisággal kezdeném. Az előadó elképzelése szerintem nagyon jó volt. Minden esetre érdekes javaslatokat tartalmaznak a módosítók az jogállamiság megerősítésével kapcsolatosan, ami a szerződések kettes cikkét illeti, illetve a jogállamiság védelmezésére szolgáló eszközöket. Itt most elsősorban a hetedik cikkre gondolok. Ami a migrációt és az integrációt illeti, frakcióm álláspontja szerint a jelentés itt hiányos ezen a ponton, és a terminológia sem igazán egyértelmű, nem, viszik el, nem veszik előképpen figyelembe a parlament által a korábbi állásfoglalásokban elfogadott álláspontot. Kizárólag Afrikára összpontosít, miközben az EU jogállamiságáról szól. Az én módosítóim a migrációval kapcsolatos összefüggéseket teszik rendbe, illetve a kötelezettségek teljesítésére vonatkozó pontokat. Bizonyos rendelkezések végrehajtásában hiányosságok vannak, illetve a tagállamok befogadási politikájával is nehézségek merültek fel. Van a, megvan annak az oka, hogy emberek elhagyják hazájukat nap mint nap. A diszkrimináció elleni harc is nagyon lényeges, különösen a nők és a gyerekek emberi védelmében. Ezért úgy gondolom, hogy van itt mozgásterünk, a jelentést teljessé tehetjük, és jövő héten, amikor találkozunk, frakció mindenképpen szívesen dolgozik olyan kompromisszumokon, amelyek majd megerősítik ezt a jelentéstervezetet. Köszönöm. Köszönöm, Cecil. Natalie Michel helyett. Köszönöm. Köszönöm, Claude. Szeretném pontosítani, Louis Michelt, Michelt helyettesítem, ő a frakciónknak az árnyék jelentéstevője. Megpróbálok hű lenni az ő érzéseihez, véleményéhez a jelentést illetően. Ez is Frank Engelnek köszönöm ezt a kitűnő jelentéstervezetet. Kiemelte, hogy ő teljes mértékben Frank megközelítését osztja, nem ideológiai jellegű ez a jelentés, ezt a csapdát elkerüli, hanem politikai jellegű, és célja, hogy erőteljes jelzést küldjön a választott témákat illetően, migráció, kormányzás, ez mindenképpen releváns választás. Ami a kormányzást, irányítást illeti, ez ennek hatékonyabbnak kell lennie, és a parlamentnek valóban alapvető vitát kell erről folytatnia. A jelentéstevőnk alá húzta azt is, hogy most egy közös kormányzás van kibontakozóban. Heteroklit klub vagyunk, a tagok nem alkalmazkodnak, nem tartják be a közös szabályokat mindannyian, és akkor ha ez így van, vagy így lenne, akkor ez mindenképpen a süketek párbeszédre lenne. Louis Michel a populizmus és a szélsőséges mozgalmak előre törését is kiemelte, és ez teljes mértékben ellentétes az európai építménnyel. Ez mindenképpen közvetlenül fenyegeti az európaiak alapjogait. Ez összefügg a kormányzással, és éppen ezért e két kérdést külön meg kell vizsgálni, erre oda kell figyelni a jelentésben. Louis Michel már többször felemlítette, és foglalkozott ezzel a témával, mint jelentéstevő, vagy árnyék jelentéstevő, és azt is mondta, ki kell emelni, hogy nem könnyű ez a gyakorlat, de ő teljes mértékben bízik a jelentéstevőben, és el lehet érni azt, hogy az árnyék jelentéstevők között konstruktív legyen a vita, és mindenképpen helyén való jelentés szülessen meg. Köszönöm szépen, Natali. Most pedig az FD képviselője következik. Köszönöm szépen ezt a jelentéstervezetet, ez mindenképpen jó munka alap. Én is dolgoztam jelentéstevőként ezen a jelentésen 2013-2014-ben, és tudom, hogy mennyire nehéz összefoglalni egy ilyen tág témát, ilyen kényes kérdést és azt is tudom, mennyire nehéz kompromisszumra jutni, olyan kompromisszumra, amely lehetővé teszi azt, hogy tömören és világosan emeljük ki a témákat. A prioritást, érdemlő elemeket ki kell emelni, és olyan szöveget kell létrehozni, amely olvasható. A 2016-os jelentésre van szó, szóval ez igen fontos év a migrációs hullámok irányítását, kezelését illetően, és ez a téma szerepel is ebben, vagyis a migráció témája. Ezzel kapcsolatosan módosításokkal értünk, néhány elemet szeretnénk kiemelni a jelentésben, és célunk még az is, hogy pontosítsuk mégpedig azt, hogy az EU-nak több forrásra van szüksége ahhoz, hogy az kereskedelmet leküzdje, és az illegális bevándorlást, vagyis azt a kérdést, ami a migrációs hullám mögött van. A diktatórikus rezsimekkel megállapodást kötni, azokkal, amelyek nem tartják be az emberi jogokat, nem tartják tiszteletben. A cél az, hogy megállítsuk a migrációs hullámot. Köszönöm szépen a jelentés bevezetését. Tudjuk, hogy a korrupcióról is beszélni kell, mert ez vérzősebb, ez valóban kockázatot, veszélyt jelent a demokrácia, az emberi jog és a méltányos bánásmód szempontjából, és harcolni kell azon jelenségek ellen, amelyek a közszolgálatokat gyengítik. Mint mondtam, 2014-ben dolgoztam a témán, és örülök annak, hogy ezek a témák megjelennek a 2016-os jelentésben is. A bizottságnak válaszolnia kell a parlament kérésére, és koordinálnia kell a különböző ügynökségeket, például az alapjogi ügynökségeket a különböző tagállamokban azért, hogy megelőzzük a az alapjogok megsértését, és ne pedig az történjen, hogy a jogsértéseket csak utólag állapítsuk meg. Még egyszer üdvözlöm a jelentéstevőt, és üdvözlöm a kompromisszumokat. Köszönöm, Laura. Peteré, a szó. Köszönöm. Röviden. Köszönöm ezt a jelentést, a jelentéstevő munkáját. Biztos vagyok benne, hogy ez nagyon jó kiinduló pont, ami a témát illeti. Örülök, hogy a középpontba helyezte a jogállamiságot, hiszen nincs emberi jog, nincs alapjog enélkül, és el kell mondjam, hogyha rátekintek, az előző jelentésekbe beletekintek, akkor a jogállamiság és az emberi jogok helyzet Európában rosszabb. Nézzük meg, hogy mi történt Varsóban két héttel ezelőtt. 60 ezer tüntető volt, és a tiszta fehér Európáért álltak ki, de nem csak lengyelek voltak, hanem magyarok és mások is ezen a tüntetésen. Tehát egy erős nemzetközi mozgalmat tapasztalhatunk a szélső jobb részéről. És szerintem erre reflektálni kell, mert hogyha valami veszélyezteti az alapjogokat és az emberi jogokat, akkor az ez. Éppen ezért erről világosan beszélni kell, és nagyon remélem, hogy meg tudjuk a vitában, a módosításokban, vagy a vita utolsó változatában az, hogy ma a legfontosabb, a legveszélyesebb jelenség, legalábbis szerintem a nemzetközi szélső jobb erőszakos fellépéssel. Köszönöm, Péter. Van-e még valaki más, aki hozzá akar szólni, akkor Frankhoz fordulok. Ismét Frank, szeretnél válaszolni? Igen, egészen röviden. Mivel szerdán találkozunk, árnyék jelentés tevők körében, azért, hogy átfussuk ezt a anyagot. De itt vannak a kompromisszumok, addig még kapunk kompromisszumokat, szerdáig meglátjuk, hogy az árnyék jelentéstevők ezt hogyan fogadják, ezt körözni fogjuk, de csak néhány nap telt el a módosítások elküldése és megkapása óta, megpróbálok kimerítően reagálni mindenre szerdán, amennyire csak lehet. Szeretném megismételni, hogy a különböző területekre vonatkozó javaslatokat fel fogom karolni, beleértve Cécil javaslatait is, amelyekkel a migrációhoz való hozzáállást kívánja helyettesíteni ha nem megfelelően lettek ezek fogalmazva, megpróbáljuk ezt korrigálni, és Louis Michel elemeit és javaslatait is bekívánjuk venni, vagyis hogy a jogállamiságot erősítsük, ezeket a pontokat, és Laura és mások javaslatát is figyelembe akarjuk venni a korrupciót illetően. Nem tudtam erről hosszasabban írni, mert korlátozott volt a terjedelem, de a korrupció, ez igen fontos kérdés, és az is, hogy ez milyen károkat okoz a társadalomnak. És a többivel is foglalkozunk, visszatérünk erre szerdán, és meg fogjuk ezt vitatni. Köszönöm. Minden évben nagyon nehéz munka ez a téma, úgyhogy köszönöm neked is, és az árnyék előadóknak is az elvégzett munkát. A határidő december 11. 8 órakor szavazunk. Addig becsempészhetnék egy másik napirendi pontot, hogy mindenkinek megkönnyítsem a dolgát ma este. Melyiket? Judit, szeretnéd, ha előre hoznánk a témádat és a bölcs szavaidat meghallgatnánk? Most senki sem fog panaszkodni, úgyhogy kollégák a hetes pontot előbbre hoztuk. Ez pedig a pénzmosás céljára hogyan ne lehessen használni a pénzügyi rendszereket. Judit ismertetni fogja velünk, hogy hogy áll a triológus hogy állnak a tárgyalások. Nem is húzom az időt, hanem meg is adom Judith Sargentininek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, valóban. Be tudok számolni arról, hogy a bizottsággal és a tanácssal hogyan folyik a triológus a pénzmosása. Holnap délután lenne a nyolcadik triológusi forduló, négy órakor kezdődne, de a tanács azt közölte velünk, hogy most nincs tárgyalási mandátumok. Ez lett volna reményeink szerint az utolsó trialógus lépés, már egy éve folyik a folyamat. Először a máltai soros elnökség alatt. Hát, ha megértik, hogy pont a máltaiakkal milyen nehéz téma volt ez, aztán jöttek az észtek, mindent megtettek, hogy sikerüljön a tárgyalás, de erre tegnap közölték velünk, hogy nem tudjuk folytatni a tárgyalásokat. És a LuxLeaks, a paradicsomi papírok, Paradise Papers, és az elmúlt hetek eseményeinek fényében egész egyszerűen nem tudunk olyan jogi aktusokat kidolgozni, amelyek hatékonyan megakadályozzák az adóelkerülést, az adócsalást és a pénzmosást. Ez nagyon nehéz a trösztökhöz való hozzáférés, a magán adatok védelme, a közszereplők védelme szóba kerül itt, a kiskapuk, mi a helyzet az EU-n kívüli jogi személyekkel. A Paradise Papers megmutatta, hogy az EU-ból kifelé, kintről befelé mozognak a pénzek. Ha nem nyúlunk ebbe bele, akkor hatalmas lyukak maradnak jogalkotás szempontjából. Most próbálunk rájönni, hogy mit tegyünk következő lépésként. Még nem tudtam beszélni se az árnyék jelentős tevőkkel, se a társelőadóval. Holnap háromkor találkozunk megvitatjuk, hogy mi legyen a következő lépés. Amit el tudok mondani, az az, hogy a tanács nem képes arra, hogy tárgyaljon velünk, figyelembe véve, hogy mi most a Paradise Paper kapcsán kialakult politikai helyzet. Elnök, köszönöm szépen, Judit, ez egészen értelmezhető volt számukra, ennél tisztában nem is lehet fogalmazni ez ügyben. Holnap háromkor, akkor majd meglátjuk, mi történik. Van-e még valaki, aki kérdést tenne föl? Vagy van-e valakinek megjegyzése? Információja. Hiszen ez egy nagyon fontos téma. Nem. Akkor lassan besoroltunk 8 percen 4, ó 8 percen 8 óra elé, és akkor mit csináljunk? Hát az én napirendi pontomhez szerintem nincs itt minden árnyék jelentéstevő. Um, Mrs. That's okay. No, no, I can, I can do mine quickly, if that's okay. Uh, colleagues, would you mind if I did another agenda item? This is only to make your lives... Uh, még egy napi rendi pontot akkor előbbre hozok, csak azért, hogy rövidüljön az ülés, jó? Készen állnak erre? Szerintem senkit nem aggaszt ez olyan nagyon. Az én napi rendi pontom az ötös. Nem baj, hogyha ezt beillesztem. Jó, vegyük az ötös napi rendi pontot. A harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából való beléptetésének feltételéről a kék kártya megpróbálok gyors lenni. Én vagyok a raportőre ennek a témának a parlament. Június 15-én a tanács július 25-én fogadta el az álláspontját. Jól együtt működünk. Három fő kérdés merült itt fel. Le, tudom, hogy ez a kék kártya nem igazán érdekfeszítő téma, de azért mégiscsak az EU-n belüli tervek harmonizálása, aztán a hatáskör kiterjesztése a nemzetközi védelmet élvezőkre, és a harmadik a képzettségeknek a besorolása. Két további triológusunk lesz még az év vége előtt, az észt elnökség mindent megtesz annak érdekében, hogy megállapodjanak velünk. Köszönöm az árnyékoknak, hogy itt vannak, Engel úr. Hát, őt látom csak. Ha van esetleg a kékkártyás triológusról kérdést, kérem, jelezzék. Ha nincs, akkor jó. Cecil, a kékkártyáról? Tessék. Sí, è eh, proprio breve, perché... Eh, Köszönöm, nagyon röviden. Már hosszú ideje dolgozunk ezen. A Dublini rendelet valóban nagyon fontos. A tanács vajon az egész csomagot tárgyalja-e ez a kérdésem, hiszen minden pont ugyanolyan fontos, egyik téma sem fontosabb a többinél ebben a csomagban, ezért eh, nagyon fontos, hogy a jóváhagyás az egész csomagra vonatkozzon. Szeretném tudni, hogy a tanács erről hogyan gondolkodik. Köszönöm, Cecil. Ami a kékkártyát illeti, a csomag megközelítés nagyon fontos a migrációval kapcsolatosan. Mi úgy közelítjük ezt meg, hogy nagyon jó lenne, hogyha legalább bizonyos legális migrációs lehetőségeket meghatároznánk. Ez nem az eredeti zöld vagy kékkártyás javaslat. Egy-két tagállam egyébként sem nagyon használja ki ezt a lehetőséget, hanem a legális bevándorlásnak a lehetőségeit szeretnénk megteremteni, de így is vannak ezzel kapcsolatosan lehetőség, ezzel kapcsolatosan problémák. A különböző rendszerek harmonizációja is cél, illetve a nemzetközi védelmet élvezőknek az ügye is még renden van. Minden esetre azt gondolom, hogy a legális migrációval foglalkoznunk kell, még mindig téma ez, és köszönöm az árnyék jelentéstevőknek a munkájukat. Én nagyon szeretném, hogyha a legális bevándorlás nem kerül neki a jogszabályokatási munkából teljesen. Viki, a kék kártyával kapcsolatosan van kérdése? Birgit? Elnézést, egy kicsit úgy látszik összezavarodtam. Az előbb nem voltam a teremben, csak a hatos pontról szerettem volna szólni, aztán közben látom, hogy az ötödikről van szó. Eh, Igen, igen, egy kicsit olyan kafkai módon közelítettem ma meg a napi rendet, hogy sporoljunk az idővel, előre vettem néhány napi rende pontot, napi rendi pontot a 8 órás szavazás előtt. A hatos pontig még nem jutottunk el, csak az ötödikig. És azt hiszem, lassan meg is kezdhetjük a szavazást. Okay, colleagues, if everyone is ready, we Kedves kollégák, ha mindenki elkészült, akkor kezdhetjük is a szavazást. Hogyha mindenki szíveskedett helyet foglalni, elektronikus szavazást fogunk folytatni, és hogyha mindenki elfoglalta helyét, akkor el is kezdhetjük. Begin, uh, with... Egy szavazás van előttünk. Ez egy jelentés tervezet a gyermekek szexuális bántalmazása, szexuális kizsákmányolása, a gyermekpornográfia elleni küzdelemre szóló 2014. december 13-i 2011 93 per EU Európai Mentés Tanács irányelv végrehajtásáról az előadó Anna Maria Korácá Bilt. Szeretne szót kérni? Igen, köszönöm elnök úr, köszönöm mindenkinek, minden frakciónak, árnyékelőadónak és asszisztensnek, hogy ilyen jó szöveget tudtunk készíteni. Ez erős, egyértelmű üzenet a tagállamok felé, hogy többet kell tenni jobban és gyorsabban. Hogy nulla toleranciás politikát tudjunk kialakítani a gyermekek szexuális bántalmazása ellen. Köszönöm szépen. Szavazhatunk is. A harmadik kompromisszummal kezdem, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. And that is carried. Elfogadva. Egyes kompromisszum, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kettes kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 52-es módosító, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Rejected. Elutasítva. 53-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 53, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 59. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 60-as módosító. Megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom. Elfogadva. 61-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 62-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 4-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 68-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 69, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 70-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom Elfogadva. 71. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Ötös kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 72-es, 73-as módosítom. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 74. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 75. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 77. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Hatos kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 81-es módosító második része, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 83, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 84, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 85, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 8-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. 92-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 94-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 95, megnyitom a szavazást. Lezárom Elfogadva. 96. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 97. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 98. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Kilences kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tízes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. Tizenegyes kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 112-es módosító. Megnyitom a szavazást. Úgy látom, hogy ez egy nagy mínusz. Lezárom a szavazást. Elutasítva 113, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 114, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 115, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 12-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom. elfogadva. 122-es és a 48-as módosítók, ezek azonos tartalmak, megnyitom a szavazást. 122 és 48 azonosak. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. elfogadva. 123, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 13-as kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 126 és 128-as módosítók, ezek azonosak. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 133-as módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 14-es kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva, 15-ös kompromisszum, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 144-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 145-ös, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadva. 146-os módosító, megnyitom a szavazást. Nem, ez okafogyottá vált, elnézést, kedves kollégák. A 16-os kompromisszumról szavazom, most megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadva. 155, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 156, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 17-es kompromisszum. Megnyitom a szavazást. Lezárom elfogadva. Which is from amendment 1 through blokkszavazást tartunk az 1-től 8-asig terjedő módosítókról az idézeteknél. Is carried. Lezárom elfogadva, preambulum. 9-es módosító, megnyitom a szavazást, lezárom. Elfogadva. Tízes, megnyitom a szavazást. Close. Lezárom. Elfogadva. 12, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 13, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 15. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 16. Megnyitom a szavazást. A 16-os módosító szavazásánál a, a népet egyel többen szavazott. Nem tudom, miért ilyen későn vettük ezt észre. Minden esetre jó, közben kiigazították, jó, lezárom a szavazást a 16-os módosítóval kapcsolatosan, elfogadva 17, megnyitom a szavazást. That's closed. Lezárom. That's carried. Elfogadva. Open. 19, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 22, megnyitom a szavazást. Close. Lezárom, elutasítva. 23, megnyitom a szavazást. Closed. Lezárom. Elfogadva. 25. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 26. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 27, megnyitom a szavazást. A 27-ről és a 28-ról együtt megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 29, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva. 30, megnyitom a szavazást. Lezárom Elutasítva. 32. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 34. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. 35. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. So the final vote to be taken by roll call. Név szerinti szavazással záró szavazást tartunk, megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 46 mellette, egy ellene, egy tartózkodással elfogadtuk a tervezetet. Gratulálok az előadónak. So thank you, colleagues. That's the end. Köszönöm, kollégák. Befejeztük a szavazást. Most folytatjuk a napirend fennmaradó részével, és most azonnal átérünk a hatos pontra. Kérem azokat, akik távoznak, hogy ezt csöndben tegyék meg. Hatos pont Szepla asszony Fajon asszony helyét foglalja el. Készen állnak, kollégák? Elnézést, mindenkinek próbálok segíteni, hogy minél hamarabb befejezzük ezt az ülést. Tehát eh, Cecil helyettesíti Tanya Fajont igen, én helyettesítem Tanya Fajon kolléganőmet, aki nem tud itt lenni ma este a minősítési rendelete kapcsolatosan. Június 15-én volt ez, kaptuk ezt a mandátumot, július 5-én a plenáris ülés ezt megerősítette, és július 19-én részben a hozzájárulását adta ehhez a tanács, de a tanács a mandátumot az egész szövegről nem tudta elfogadni még, mert a mandátum korlátozott. Néhány eh, rendelkezés nyitott, például azok, amelyek más jogalkotási javaslatokra utalnak a menedékkéréssel kapcsolatos csomagtervről, a tanács erre vonatkozóan még nem fogadta el álláspontját, például a Dublini rendeletre vonatkozóan sem. Ez még nem eh, negatívan érintette a tárgyalási folyamatot, viszont eh, még lóg a levegőben a végleges eh, az, hogy véglegesen ez hogyan alakul, mivel a tanácsnak még nincs mandátuma. Két politikai dialógus volt, és néhány korlátozott megállapodás volt a kompromisszumos szövegről, és néhány technikai jellegű is volt. A tárgyalási tím az első kilenc cikkét tárgyalta meg a rendeletnek, belétve a nyolcas pontot a belső védelemről. Ez az első olyan téma, amelyel kapcsolatosan nincs egyetértés az intézmények között. Még két párbeszéd lesz az év végéig, és már most evidens, hogy a munkát folytatni kell a soron következő bolgár elnökség alatt is. Megrazom az alkalmat és felhívom a tanácsot arra, hogy minél hamarabb fogadja el a mandátumot a rendelet fennmaradó rendelkezésére vonatkozóan, és legyen nyitott, legyen kompromisszum készsége, ami a tanács és a parlament közötti nézeteltéréseket illeti, mert ebből elég sok van. Szeretném engedelmükkel még hozzátenni a személyes megjegyzésemet. Szerintem nem fogadható el, hogy a különböző anyagok a menekült csomagtervel kapcsolatosan nem koherensek. A bizottság ezeket nem koherens módon hozta létre, pedig a parlament olyan helyzetben volt, hogy álláspontot tudott kialakítani a kemény tárgyalások után, de szégyen teljes, hogy a tanács nem hajlandó ugyan ezt megtenni, és még mindig képtelen arra, hogy saját álláspontjával előálljon. Szerintem ennek a háznak el kell gondolkodnia, hogyan lehetne regalálnia, hogy lehetne mozgósítani a tanácsot azért, hogy megszülessen a végleges álláspontja. Köszönöm, hogy helyettesítette Fájon asszonyt, mondja az elnök. Köszönöm a megjegyzéseket a menedékkérési csomagtervel kapcsolatosan. Eh, úgy gondolom, hogy eh, a parlamenti képviselők, képviselők nagyra értékelik ezt a jelentést. Köszönöm, kedves kollégák, hogy itt maradtak az ülés végéig most lezárom lassan ezt az ülést. A többi pontot már megtárgyaltuk. Egyebek nincs. Következő ülés november 20, november 21 beleértve egy együttes ülést az Ekonnal. Mindenkinek nagyon kellemes estét kívánok. Köszönöm.